visszaszivárjanak az EU-ba. A terrorista elhárításban az EU az elmúlt időszakban gyakran elbukott, számos merénylet utal erre. A saját polgárok védelme végre előnyt kell, hogy végezzen az úgynevezett menekültek védelme helyett. Végezzük el a, kö- a kötelességünket, zárjuk el a csapokat, és takarítsunk ki tisztességesen. Köszönöm. Most van egy nehézségem az én listámon, itt a hozzászólóknál, Héver úr áll, de a képernyőn nincs itt ezek szerint? Ez azt jelenti, hogy megkezdjük a KCI eljárást. Nem, Brudzinski úr. Ő itt van viszont. Elnézést. Tisztelt elnök úr, biztos úr, van egy lengyel mondás, amely arra vonatkozik, hogy a legsötétebb związanym z kwestią pomocy uchodźcom. Hely nem más, mint az utcalámpák alatt. De meg vagyunk győződve arról, hogy segítenünk kell a menekülteknek. Lengyelországban ö, foglalkoztam ezzel a kérdéssel miniszterként, és akkoriban arról beszéltünk, hogy kompetenciáinkat a hivatalnak delegáljuk. Úgyhogy, ahogy említettem, mindig a lámpa alatt van a legsötétebb, legalábbis a lengyel mondás szerint. Nagyon jó példája annak, hogy hogyan pocsékolják el az adófizetők pénzét. úgyhogy ellenezzük ennek a hivatalnak a mentesítését, mert kihasználták a helyzetüket, ez botrányos. Ezzel a spontán hozzászólásokhoz értünk, hárman kértek szót. Vácsuli asszony. First of all, Először is ki szeretném jelenteni, hogy nincs menekült válság Európában. Jordániában, Libanonban és sok más országban, Afrikában igen, de itt Európában szolidaritási válság van. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan tagállamok, amelyeknek nagyobb felelősséget kell vállalni, mint másoknak, és ezeknek meg kell köszönni, hogy morális fölényt, vezető szerepet vállaltak és mutattak akkor, amikor mások vállat vontak, hátat fordítottak, és elfelejtették az igazi európai értékeket. Jobb, közös európai menekült rendszerre van szükség azzal, hogy ösztönözők, koordináljuk, erősítjük a gyakorlati erő, együttműködést a tagállamok között a menekültügy különböző területein hazám, Egyesült Királyság is ide tartozik, hiszen ellenséges az a környezet, amit Tereza May belügyminiszterként teremtett, és folytat ma is. Salvini politikája a, a bűnözővé tenni azokat, akik segítséget nyújtanak. Pedro Sánchez bátor tette, hogy a spanyol kikötőket megnyitotta hivatalba lépést követően fontos. Köszönöm szépen. Egy perc. Csiadáró úr a következő. Doamnă președinte, se vede încă o dată cu o idee fantastică, o idee... Köszönöm, tisztelt elnök úr. Igen, tényleg fantasztikus elképzelés ez, de sajnos fantasztikus összegeket is máshol használtak fel. És ez felveti a kérdést, hogy mit kell tenni sürgőségi esetekben. Romániában nagyon drasztikus törvényt javasoltak, korrupciós esetekben fizetni kell, és állami funkciót ezentől nem tölthetnek be az érintettek. Teljesen normális ugyanis, hogy azok, akik mások pénzét zsebre vágták, ilyenfajta feladatot, funkciót ne tölthessenek be. Határozott intézkedésekre van szükség, hogy a jövőben ilyesmi ne fordulhasson elő, Igaz ez Romániára is, illetve arra az esetre is, amelyet most vizsgálunk. Érdeklődéssel várom a mostani nyomozás eredményeit, és nagyon remélem, hogy sikerül visszaállítanunk a hitet az Európai Intézményekbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dévi Klár asszony. Köszönöm, elnök úr. Természetesen az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal hibáit, adatvédelmi hiányosságait, az alkalmazottak zaklatását, stb. nem felengedhetnénk, de sokkal fontosabb, hogyha megemlítjük azt, hogy mire vállalkozott az EASO, és hogyan segíthetjük abban, hogy ezt elvégezze. A több ezer áltatlan ember olyan táborokban vannak összezsúfolva, mint Moria, szörnyű alapvető joguk, hogy menekült jogügyi státuszt kérjenek, de előtte az EASO-nál kell kérdésekre felelniük, hogy megnézzék, hogy jogosultak-e, és hogyha nem, akkor az EU-török megállapodás értelmében visszaküldik. Mint tudjuk, Törökország Szíriába küldi őket vissza, ahol a török hatóságok háborút indítottak. Ez minden józanész ellent mond. A vita összefoglalására külön örömmel adom meg Öttinger biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen a képviselőknek is, elnök úr. Még egyszer köszönöm. Tehát eh, az előadó úrnak, hmm, aki rávilágított erre az ügyre, és egyetértünk szerintem abban, hogy a migráció nagy kihívást jelent a következő években és évtizedekben Európa számára, ezért egy fenntartható közös európai menekültügyi rendszerre van szükségünk a jövőre nézve. Haladás történt, de a bizottság és mások javaslatait még nem sikerült teljes mértékben átültetni a gyakorlatba a belügyi ügynökségek itt Európában annak érdekében születtek, hogy a migrációs és menekültügyi feladatokat megoldjuk. Ezek az ügynökségek egy más összefüggésben, egy más időben születtek. Reformra szükség van, ez évek óta a feladatunk, és ide tartozik az EASO ügynökség is, ez a támogató iroda, mi szerint egy önálló teljesítőképes teljes értékű ügynökség lenne belőle. Ez a tervünk. Az EASO kulcsfontosságú szerepet játszik az európai migrációs politikában. Hogyha most felteszik a kérdést, hogy a konkrét eset a továbbiakban mit jelent az OLAF jelentések, a számvőszék jelentése alapján, először fegyelmi lépéseket kell tennünk itt a felügyelő hatóság feladata, hogy szolgálati úton eljárnon az igazgatóval és a munkatársakkal együtt, akiknek a szemére lehet vetni valamit, és utána eljárások jönnek, administratív, jogi, igazgatás jogi, vagy büntetőjogi kérdések is akár. És adott esetben pénzügyi visszaigénylésekre, pénzek visszakövetelésére is sor kerülhet. Mi készek vagyunk ezeket a lépéseket megtenni, és beszámolni a parlamentnek az itt tett lépésekről. Belmennyire is bírálandó ez a lépés. Itt de láthatjuk azt, hogy van, demokráciában élünk, ahol vannak ellenőrző hatóságok, a szemvőszék, az OLAF, e a parlament, akár az Európai Bizottság is, tehát ha ilyesmi történik, akkor a tisztázni lehet a helyzetet, vagyis a jogállamiság és a demokrácia átlátható módon működött ebben az esetben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Megint csak az előadónak adok szót. Szávám a kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan az már elhangzott, Öttinger biztos úr részéről is jelentős erőrelépés történt az EASO vezetését illetően az új vezetés alatt. Mind pénzügyi, mind emberi erőforrások szintjén elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot. Ezért kérjük az új vezetést, hogy folytassa az erőfeszítéseket, és elszámoltathatóbb, megbízhatóbb vezetői struktúrát és ehhez kapcsolódó eljárásokat alakítson ki. Mindazonáltal, amikor eltűnik vagy elköltik az adófizetők pénzét fair közbeszerzési eljárás hiányában, erre rá kell mutatni az Európai Uniónak, hogy a jövőben elkerülhető legyen. Várjuk az együttműködést az új ELSZO vezetéssel, azzal a célral, hogy szorosan monitorozhassuk, hogy az akciótervük milyen ambiciózusan kerül végrehajtásra. Végül pedig elismerve az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a múlt hiányosságait orvosolják, politikai felelősséget nem vállalhatunk fel a költségvetés és pénzügyi kezelés jóváhagyása terén 2017-re. Ha továbbra is komolyan akarunk mentesítést biztosítani az Európai Parlament részéről, akkor másfajta következtetése nem juthatunk. Szemben a számbevőszék ellentétes véleményével, illetve az Olaf nyomozásának eredményeivel szemben. Ezért a 2017-es pénzügyi évvel kapcsolatos mentesítést vissza kell utasítani. Köszönöm a figyelmüket. Kollégám. Kedves kollégák, köszönöm. Mikrofon kikapcsolód. Ezzel a vita lezárult ebben a napi rendi pontban. Szavazás holnap lesz, mint tudjuk. A következő napi rendi pont Garcia Munoz asszony jelentése az Európai Unió összevont éves beszámolója a parlament a tanácsi számfőzék ügyében, és most megkérem, hogy, és üdvözlöm most a tanács képviseletében a finn elnökséget, szeretnék tájékoztatni arról, hogy a, mint egy új, az új választási ciklus kezdetén tájékoztatni kell önöket, hogy elektronikus is lehet jelentkezni a kék kártyára, illetőleg a kegyziáj erre a spontán hozzászólások eljárására, de élhetnek a régi módon is a lehetőségekkel, de elektronikus jelentkezésre van lehetőség mostantól, ezt külön szeretném bejelenteni. Nem kell ezt a vita végén bejelenteni. Ezzel rátérek az első hozzászólásra még hozzá az előadó García Muñoz asszony következik. Muchas gracias, señor presidente, y gracias... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen különösen a tanács elnökségének azt, hogy erre a vitára eljöttek. 2009 óta a parlament a tanács mentesítését nem, tudta, nem tudja megadni, mert nem volt együttműködés az Európai Unió ellenőrzéséről. A 2017-es évzárásnál, erről van most szó, a tanács újra nem tért ki a neki megküldött kérdőívre, és a főtitkár meghallgatását sem, meghallgatásán sem jelent meg, amit a Költségvetés Ellenőrző Bizottság szervezett. Március 27-én a parlament plenárisán a októberre halasztották az engedélyezést, a jóváhazást, úgyhogy így lehetett további segítségeket nyújtani, de sajnos a tanács még semmit nem lépett. Ezért mivel nem volt együttműködés, most a szakbizottságunknak kell a tanács 2017-es mentesítését el kell utasítania. Minden frakció egyhangúan így foglalt állást, és támogatta a parlament legutóbbi évekre vonatkozó állásfoglalását is. A feladatunk az az, hogy megerősítsük, hogy a költségvetés jogszerű, és a pénzügyi rend az elfogad, megfelelő. Mindezt pedig az állampolgárok adófizetők érdekében történik, átlátható módon, és az európai költségvetés is az előírásoknak megfelelő kerül elköltésre. Demokratikus szerepet töltünk be ebben az eljárásban. A tanács az az elszámolások demokratikus rendjét is el kellene, hogy fogadja az Európai Unió többi intézményére vonatkozóan is. A tanácsnak kellene az elsőnek lenni, és átláthatóságban jó példával él, élen járnia, a szükséges információt megadnia. Az elmúlt években különböző próbálkozások voltak már az intézmények próbálták egymáshoz közelíteni az álláspontokat, de sajnos pozitív eredmény nélkül. De én optimista vagyok, és remélem, hogy a tanács kész lesz arra, hogy meg tud állapodni, egy velünk együttműködni mielőbb. Remélem azt is, hogy a finn elnökség fontos szerepet tud ebben majd betölteni. A jelentésekben van egy olyan bekezdés, amely a, a magánforrásokról szól. A tagállamok jelezték a rotációs elvvel kapcsolatban, hogy a tanács elnöksége emiatt rossz képet sugározhat magáról. Nem csak a hírnevvel kapcsolatban veszélyes ez, hanem az EU egészére nézve is. Különösen akkor, amikor az intézmények meg kell, hogy erősítsék eh, az állampolgárok bizalmát, irántuk való bizalmát. A bizalom és az átláthatóság, a demokratikus ellenőrzés eh, nevében, amit megérdemelnek az állampolgárok, kérem a tanácstól, hogy csatlakozzanak hozzánk, próbáljanak meg megoldást találni erre a problémára. Az európai állampolgároknak átlátható módon kell az Európai Uniót irányítani. Köszönöm. Most Tuparájnen asszonynak adom meg a tanács nevében a szót. Tisztelt képviselők! Először hadd mondjak néhány szót a 2017-es költségvetés mentesítési eljárásáról, illetve a megjegyzésekről, amely a tanács és a parlament közötti együttműködésről szól, a mentesítési eljárásról általában. Ami a 2017-es költségvetés végrehajtását illeti, tudják bizonyára, hogy a számvevőszék éves jelentésében idézek, nem mutatott rá semmiféle problémára, ami a tanácsot illeti. Érdemes ezt kiemelni. Ami az általánosabb vitát illeti a két intézményünk között, hosszas évek, évek utáni megrekedés után pragmatikus együttműködésre volna szükség, bár bizonyos elvi álláspontok fenntartásával mindkét oldalon. A tanács mindig is hangsúlyozta, hogy a 319-es cikk az alapszerződésben egy mentesítési eljárást biztosít a teljes költségvetésre. A parlament külön eljárást vezetett be, a különböző testeltek számára. Ezen ellentmondás ellenére úgy gondoltuk, hogy mindig érdemes jó gyakorlatot bevezetni a különböző eljárások során. A tanács a 2011-es memorandumát felülvizsgálta a parlament javaslatára, és a módosított szöveget 2018 májusában visszaküldte. További kapcsolatokra került sor 2018 nyarán, és a tanács figyelembe vette az akkori szakbizottság Kressle asszony javaslatát. Tavaly nyáron az európai választásokat követően a tanács kapott egy levelet Holmeyer asszonytól, az új elnök asszonytól, és ez visszautalt elődjének javaslataira. Az elnökség meg tudja erősíteni azt, hogy a az illetékes testületek vizsgálják a hogyan további lehetőségét a tanácsban. Nagyon fontos tudni azt, hogy még mindig a közös megközelítést képviseli a parlament, amely tavaly alakult ki, hogy ennek a mentesítési eljárásnak a hatáját korlátozzuk a költségvetés végrehajtása ellenére. A tanács nem lehet politikai szempontból elszámoltatható az Európai Parlament előtt. Egy nagyon fontos dolog még a tanács számára, hogy e, egyforma információ cserére van szükség a két intézmény között. A memorandumban az áll, hogy e, nem megsértve a különböző szerepeket, a tanácsnak hasonló e, tény alapokra van szüksége. Ez úgy tűnik, hogy közös alap volt tavaly, remélem még mindig így van ez de konkrétumokban kell lesz, hogy megtestesüljön. Nyilván önök is tudják, hogy ma nem tudom még, hogy a tanács Holmájer asszony nevelére hogyan reagál. Most folyik álláspontjának kialakítása, hogy hogyan tovább. Biztosítom önöket arról, hogy az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy lejárja, lezárja ezt az eljárást, és reméljük, hogy ez mindkét intézmény számára elfogadható lesz. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Für die Köszönöm szépen az Európai Néppárt részéről. Angelika Vinci képviselőasszony mondja el véleményét. Elnök úr, tisztelt Tuperányon asszony, tisztelt kollégák! Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak a munkát. Az Európai Életforma Védelme számra azt jelenti, hogy azt is jelenti, hogy az európai intézmények finanszírozása is megvalósul, és ez átlátható az állampolgárok számára. Ahogy az elmúlt években is, most is a 2017-es mentesítést nem tudtuk jóvá hagyni. 2017-ben 562 milliárd euró, millió euróról volt szó, írásos válaszomban nem kaptunk kérdéseinkre és a meghallgatás során sem, se tudtunk a mentesítésben mélyebben részt venni. Azt szeretném, hogyha jobb megoldást találnánk, és köszönöm a Holmájer szakbizottsági elnök asszonynak azt, hogy a tárgyalásokat a tanácssal elkezdte ez irányban. A jövőre vonatkozóan azt szeretném, ha az Európai Unió átláthatóban működne, és nem az üvegzsebű polgárok, hanem az üvegzsebű intézmények és testületek valósága jönne el, különösen akkor, hogyha ezeket az állampolgárok adójából finanszírozzuk. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Rala Walters asszony a következő. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm ezt a jelentést, és különösen a e, kritikus hozzáállását a e, soros elnökségek e, szponzorálásával kapcsolatban. Romániát a Coca-Cola szponzorálta akkor, amikor éppen az élelmiszer címkézésről volt szó a tanácsban. Finország 100 BMW járművet fogadott el, amikor éppen a jármű kibocsátásokról volt szó. Horvátország pedig éppen reklámozza, hogy milyen üzleti lehetőségeket jelent az elnöksége a vállalkozások számára. Úgy gondolom, hogy a céges szponzorálások az EU hitelét rontják, és itt nem csak az érdek ütközésről és az átláthatóságról van szó, hanem a bizalom is felvetődik. A legutolsó európai választáson több fiatal szavazott, mint valaha az európai projektben bíznak, és örülnünk kellene ennek a bizalomnak, ápolnunk kellene ezt a bizalmat. Az EU azonban nem a sokaság, hanem néhányak érdekeit szolgálja ezek szerint, a szponzor cégek érdekeit. Két héttel ezelőtt az tanácselnökségnek ugyanezt a kérdést tettem fel. Mit fognak tenni a privát szponzorálással? A finn elnökség kitért a kérdés elől, és azt mondta, hogy ez a tagállamok ügye. De amikor legutóbb ellenőriztem, akkor Finnország tagállam volt, és a tanács tagállamokból áll. Úgyhogy újra kérdezem, hogy az EU állampolgárok EU-ba vetett hitét aláásó erő lesznek-e a jövőben, vagy pedig kezelik ezt a szponzorálási problémát. Köszönöm. Peksa. Mikulás Peksa a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Én azt gondolom, hogy ez egy olyan mentesítési eljárás, amely az Európai Tanács működésével kapcsolatos, Gyakorlatilag nem is lehet ilyen módon viselkedni. Ez a probléma tulajdonképpen azt mutatja, hogy nincsen meg a bizalmi a légkör a különböző európai intézmények között, főként nem a tanács és az Európai Parlament között, amely az európai állampolgárokat képviseli segítenünk kellene egymást, és azt hiszem, hogy a pénzügyi ellenőrzést együtt kellene elvégeznünk, hiszen az adófizetők pénzéről van szó, amelyek fölött közösen rendelkezünk. Hatékonyan kellene fellépnünk, és maga az, hogy egy ilyenfajta ellenőrzési jogot kér az Európai Parlament, ez semmiféle agresszív magatartás nem jelent, ez az átláthatóság legalapvetőbb jellege, Úgyhogy mi is felelünk a az állampolgárok felé, nekünk is el kell számolnunk ő feléjük, ez teljesen természetes igény. Köszönöm. Joachim Kusz úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tanácstól, mint újdonsült képviselő, nagy csodálattal láttam, vagy hallottam, hogy a tanács 9 éve, 7 éve nem kapott pénzügyi mentesítést. Engem ez meglepett, és most felteszem a kérdést, hogy lehet ez? Ebben az évben megint csak így alakult, 2017-ben nem tudtuk kiadni 2017-re a mentesítést, mert hiányzik az együttműködés, amely szükséges ehhez. Felmerül bennem a kérdés, úgy gondolják, hogy a parlamentnek nincs hatásköre? Azon félmilliárd ügyében, amelyet a költségvetésből kapnak, ellenőrzési joggal élje. Nem kéne ezzel élnünk. Ön szerint nem nincs ehhez jogosultságunk? Ez én kérdésem, és kérem vizsgáljuk meg komolyan, mert ha továbbra is megtagadják tőlünk ezt a vizsgálati lehetőséget, hogy a költségvetés mentesítésében eljárjunk, akkor létkérdés is felmerül, Hát hol játszik a parlament szerepet? Szükség van erre a parlamentre egyáltalán? Ha nincs abban a helyzetben, hogy az EU intézményét mentesítse. Ezért kérem vizsgáljuk meg ezt a kérdést a megfelelő komolysággal. Köszönöm, megalapítom, hogy házképviselői elvárásunk szerint az Európai Parlament célsörűségét, létjogát nem kérdőjezik meg, hiszen az európai demokrácia egyik alapköve a parlament. Ennyit azért elvárhatunk. Csarneszki úr parancsoljon. A oh, micro, thank you. Mikrofon, igen, köszönöm. absolutorium oddzielnie poszczególnym instytucjom i organom unijnym to Nézzük az intézmények helyzetét. Gyakorlatilag egy két éves időszakról beszélünk. Az átláthatóság igazolásához ennyi időnek kell eltelnie. Nagyon fontos az, hogy az európai állampolgárok felé felelni tudjunk, és gyakorlatilag az összes európai intézmény elfogadja ezt a folyamatot, csak a tanács nem. Az Európai Parlament adja meg a mentesítést az összes többi intézménynek a különböző dokumentumok alapján és a kérdésekre adott válaszok alapján. Most pedig egy kérdéssel folytatnám, hogy tudnánk megadni a mentesítést akkor, hogyha semmiféle információval nem rendelkezünk, hiszen a tanács nem adott választ az Európai Parlament által feltett kérdésekre. November, november 27-én nem találkoztunk az elnökkel, vagyis Gyakorlatilag a tanács alá ért, alulértékeli a parlament szerepét. Mindig azt mondtam, az Európai Unió csak a pénzpazarlásról szól, és ez a mentesítési jelentés is ezt mondja. 2017-ben 100 ezer eurót költöttek pihenőszékekre, 200 ezer eurót más kényelmi eszközökre. 55 ezer euróból egy partit rendeztek hajnali 3-ig, 2018-ban 115 ezer eurót pesgőre költöttek. 30 milliárd eurónál is többet fizetett az Egyesült Királyság be az Európai Unióba, és azt mondom, hogy elég volt, vegyük vissza az ellenőrzést a pénz felett egy igazi, azonnali és teljes körű Brexittel. Most pedig Stahovszki kap meg a szót, aki kérte. Köszönöm szépen, elnök úr. Erősen meg vagyok győződve a felől, hogy amikor a britek majd saját, a Brexit után a saját pénzükkel gazdálkodatnak, bemutatják, hogyan tudnak, hogyan tudják jól menedzselni azt. És akkor majd szívesen utazom Nagy-Britanniába, hogy megnézzem, hogy haladnak ott a dolgok, mekkora sikerrel járnak majd. De mindenképpen fontos, hogy konszenzust keresünk a politikai spektrum teljes szélességében, az ID frakcióban ülő kollégák említették, hogy nincs semmiféle konszenzus az elmúlt hétre vonatkozóan a költségvetés ellenőrzésben. Jövőre én leszek az jelentéstevő a mentesítés tárgyában, a tanács mentesítését kapcsán. Azért vállaltam ezt a feladatot, mert szerintem itt több párbeszédre van szükség, és Klaus Welle segítségére számítok. Átlátható, nagyobb átláthatóságra, nagyobb nyitottságra van szükség és meg kell vitassuk azt is, hogy miért az Európai Parlament az, aki ellenőrzi az európai költségvetés végrehajtását, Ez végső soron. Teljesen jogszerű kérdések ezek, fel lehet tenni ezeket, ahogy a brit kollégák az Európai Tanácsnak tettek fel kérdéseket. Remélem a teremben mindannyian arra törekszünk, hogy nagyobb átláthatóság valósuljon meg, ez az a kompromisszum, amit keresnünk kell. Ezzel tudjuk megmutatni az európai állampolgároknak, hogy mi vagyunk azok, akik az átláthatóságra törekszünk. Köszönöm szépen, képviselőtársak! Most pedig a spontán felszólalások következnek, egy jelentkező van, azonban egy alapvető dolgot el szeretnék mondani ezelőtt. Most kevesebb képviselő van jelen, mint amennyi zászló. Ha az állampolgárok most ide, ide néznek, őket képviseljük, azt kell mondanom, hogy a zászló nem helyettesített egy személyt. Mi képviseljük az állampolgárokat, ezért kérem, gondolják végig, hogy ezeket az emberpótlékokat kiteszik-e vagy sem. Emberekkel részt vegyenek a vitában, és nem erzatszok, nem ilyen őtő tárgyak, zászlócskák. Jobban itt lennének a képviselők. Sirotáró úr kapja meg a spontán felszólalások körében a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint mindaz, amit hallhattunk, nagyon súlyos és úgy gondolom, hogy demokratikus hozzáállásra van szükség az európai pénzek ellenőrzését is ide értve. Az átláthatóság nem lehet vita tárgya. Az európai parlamentet az állampolgárok választják, de az EU-ban történnek a rejtve is dolgok az intézményeknek minden ellenőrzést el kellene végezniük, és egyértelmű szabályt kell alkalmazni, amit az állampolgárok is ismernek. Emlékezhetek rá, hogy az Európai Parlament az egyetlen demokratikusan választott intézmény, ezért csak a mi eljárásaink adhatnak választ. Tehát Batnori jelentkezett, még megadom neki a szót. Uh, Köszönöm, elnök úr. Stehovski úr volt olyan kedves, és utalt Egyesült Királyságra, hogy e kérdésekkel kapcsolatban én is szeretnék néhány gondolatot felvetni. Nem magáról a demokráciáról, hanem a felelősségről, amely ezzel jár. Szerintem az átláthatóság az egyik alap összetevője annak a bizalomnak, amelyeket a választók helyeznek a intézményekbe és az átláthatóság többször felmerült a vita során, ami nem fel meglepő, hiszen több mint 500 millió euróról van szó, amely nem számolt, nem tudnak elszámolni. Az Európai Parlament és az Európai Tanács szerintem ezen komolyan el kéne gondolkozzon azon, egyrészt azon, hogy kell egy külső számviteli ellenőrzés ezekben az a belső számviteli rendszer nem működik jelenleg. Másodszor, másik dolog pedig hogy a végrehajtó ág meg kell jelenjen a szakbizottságok előtt. Nem lehet elképzelni a helyzetet, hogy a végrehajtó ág képviselője nem jelenik meg a parlamenti szakbizottságok előtt. A harmadik pedig a szponzorálás összeférhet, a kapcsolatos összeférhetetlenséget meg kell vizsgálni. Ez is egyik záloga a láthatóságnak. A tanácsnak volt a, meg kell adni a válaszjogát, Tuperánál asszony parancsoljon. Tisztelt elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyra értékelem ezt a mai eszmecserét. Szeretnék rámutatni és hangsúlyozni, hogy a szembevőszék elnöke maga is elmondta, hogy a tanácsot ugyanúgy ellenőrzik, mint az összes többi intézményt. Ráadásul a tanács minden dokumentumot eljutatott a parlamenthez a szerződés rendelkezései alapján, azoknak megfelelően. Tehát az éves jelentéseket mind megkapták a parlamenti képviselők, illetve minden információt arról, hogy az erőforrásokat hogyan használta fel a tanács, és hogyan szervezte meg a munkáját. Képviselőasszonyok, képviselő urak, szeretném megismételni, hogy a finn elnökség elkötelezett az iránt, hogy kölcsönösen elfogadható megoldás szülessen, ami mindenki számára működőképes. Szeretném hangsúlyozni, hogy egyik elődöm a tanács elnökeként azt mondta, hogy az állampolgárok bizalmát csak akkor tudják elnyerni az EU intézmények, ha együtt dolgoznak, és nem egymással szemben. Ami a vállalati szponzorálást illeti, szeretném megismételni, hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, de természetesen a tanács politikailag az unió állampolgárainak felel, a tagállamok kormányait pedig a nemzeti parlamentek ellenőrzik, és nem az Európai Parlament, azt hiszem ezt nyugodtan mondhatom. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, elnök úr. Köszönöm szépen. A jelentéstevő asszonynak is van lehetősége megkapni a szót. Kérem, Munyaz asszony, parancsoljon, ha kívánja señor presidente. Köszönöm szépen. Először is uh, szeretném megköszönni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak az együttműködését, és uh, azt, hogy uh, különböző módosításokon keresztül um, velünk együtt dolgoztak, és támogatták ezt, az áll- ezt a um, jelentést. Nagyon fontos lenne az, hogy megoldást találjunk, mert itt gyakorlatilag az európai intézmények reputációjáról van szó. Az emberek átláthatóságot szeretnének és elszámoltathatóságot. Nem szabad, hogy fegyvereket adjunk az emberek kezébe, vagy azoknak a kezébe, akik minket támadni akarnak. Megoldást kell tehát találni, olyat, amely mind a két fél számára elfogadható, és én nagyon remélem, hogy minél hamarabb megkezdődhetnek a tárgyalások mindkét intézmény számára. Alapvetően fontos az, hogy megszülessen ez a megállapodás, és hogy most már a hosszú évek óta tartó vitát végre lezárjuk. Ami pedig a szponzorizációkat illeti, engem nagyon aggaszt az, hogy az emberek elvesztik majd a bizalmukat az Európai Unióban, ha ilyen ügyek kerülnek napvilágra, annak ellenére, hogy itt gyakorlatilag a tagállamok viselkedéséről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jelentőstevő asszony, zártuk ezzel a vitát, a szavazás holnap lesz. Megyünk tovább, a következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozata, a horizontális diszkrimináció ellenes irányelv és az által megcélzott előrelépések tárgyában. Üdvözlöm az Európai Bizottság és a Tanács képviselőit a vita előtt. És a napirend alapján először a tanács képviseletében, ismét Tuparainen asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! öröm önnek, önökhöz csatlakoznom, mert fontos téma vitájában egy horizontális egyenlő elbánás irányelvre vonatkozó javaslat tárgyában. Mindannyian jól ismerjük, mennyire fontos az egyenlő elbánás, illetve a diszkrimináció elleni minden forma elleni harc számunkra. Minden mellett a tagállamok más és más módon harcolnak a diszkrimináció ellen. Az irányelv létfontosságú, és ez abból adódik, hogy az EU jogszabályokban még fennálló hézagokat töltené be azon intézkedések végrehajtásában, amelyek az egyenlő elbánásban még fennállnak. A javaslat a vallás alapján való diszkriminációt, az okkor, szexuális orientáció, illetve fogyatékosság miatti diszkrimináció négy területét határozza meg, a foglalkoztatás terén és máshol is, a javakhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés is beleértve. A javaslat beterjesztése után 2008-ban az Európai Parlament gyorsan megállapodott egy jogalkotási állásfoglásban, mely a konzultációs folyamat révén épül be a döntéshozatalba. A tanács oldalán 11 év óta, mióta kiadták ezt a javaslatot, minden elnökség napirendre tűzte a témát, a jogi alapját meghatározva hiszen ez egy, egy, hangú döntést igényel a tanácsban. Ezt nagyon nehéz elérni sajnos. Még vannak kihívások a hatáskörök megosztásában, a jogbiztonságban és a pénzügyi kihatások tekintetében is, meg más témákban is. Így módon jelen pillanatban a tanács közös álláspontja továbbra sem elérhető. Nagyon sok erőpészítést tettünk a vitába, ahogy ezt mutatják az egyes előadási jelentések is. Beláttuk, hogy a szöveg további vitája nem sok hasznot hoz, nem igen viszi tovább az elakadt folyamatot. Ezért mi, a mi soros elnökségünkben úgy döntöttünk, hogy egy szélesebb eszmecserét indítunk a mentesség különféle szintjeiről, melynek a csúcspontja az a szakpolitikai vita lesz, amely követő expo vitán lesz, október 24-én, két nap múlva. Azt várjuk, hogy gyümölcsöző és konstruktív vita alakul majd ki, és reméljük, hogy ösztönzi azt a munkát, amely a következő, szakbizottság, a következő Európai Bizottságban alakul majd ki a e témában. A cél kettős. Egyrészt szeretnénk számot vetni a mostani helyzettel és kihívásokkal, az EU-n belül általában, másodszorban pedig szeretnénk feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek előre vihetnek bennünket ezen a területen. Más szóval szeretnénk megragadni azokat az intézkedés típusokat és cselekvés típusokat, amelyekre szükség van az, hogy a egyenlő elbánás elve megfelelően megvalósuljon, és az EU diszkrimináció elleni harca tovább lépjen, és csak a foglalkozás körében teljesedjen ki. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő szakpolitikai vita után jobban átlátjuk majd, hogy a tagállamok hogy látják a diszkrimináció elleni nesség jövőjét, az EU-ban, és egyfajta motivációt is ad majd a tagállamoknak, hogy újra vizsgálják a javaslatot, új perspektívába helyezve azt. Optimisták vagyunk, és nagyon törőek mindemellett. Soros elnökségként szeretnénk tiszteletben tartani az egyes nemzeti meglátásokat és álláspontokat, és igyekszünk meggyőzni minden tagállamot a javaslatok fontosságáról. Úgy gondoljuk, hogy a küszöbben álló szakpolitikai vita fontos és aktuális. Eredménye Fontos tehát abban is, hogy új lépéseket irányoz elő. Hangsúlyozni szeretném, hogy az egyenlő elbánás a szerződésekben lefektetett alapelv és az európai szociális jogok, valamint az ENSZ különféle okmányában is szerepel, melyeket az EU is ellenjegyzett, mindenféle diszkrimináció mentességű társadalmat biztosítva, és ezek, ez a jogok megvalósulása a gazdaságilag, meg is hasznos lehet, ha mindenki képes a társadalomban kivenni a részét, a maga részét. Még nem fejeztük be a munkát, van tennivaló, sőt hosszú az út előttünk. Nem gondolom, hogy egyetlen nem gondolom, hogy egyetlen, a, tag, a tanács egyetlen tagja sem kérdőlezi ezt meg, inkább abban van vita, hogyan valósítjuk meg mindezt ebben a szellemben bízom abban, hogy a Debszkó miniszterek körében gyümölcsöző eszmecsere áll küszöbön előttünk. Elnök úr, nagyra értékeljük a parlament munkáját a diszkrimináció harcban és az egyenlő elbánás megvalósításában. Nagy érdeklődéssel vettük tudomásul a parlament értékes hozzájárulásait, például az alapjogokról szóló állásfoglalást, a kisebbségvédelmi jelentést és a női jogok vonatkozó friss jelentés, hogy csak néhányat említsek meg ezek közül. Ma is várom hozzászólásaikat a fontos téma vitájában. Köszönöm. Én is köszönöm az Európai Bizottság nevében. Jurova asszonynak szeretném megadni a szót. Elnök úr és kedves parlamenti képviselők, az Európai Unióban nincsen helye a diszkriminációnak, teljesen mindegy, hogy um, a munká, munkavilágon belül vagy azon kívül történik, függetlenül attól, hogy milyen fajta diszkriminációról legyen szó, fai, nemi, vagy kor alapján, vagy szexuális orientáció alapján történő megkülönböztetésről legyen szó. Ezért nagyon fontos az a horizontális irányelv, amely az esélyegyenlőséget biztosítatja, biztosítja, ez mindenki számára és az élet minden területén meg kell, hogy mutatkozzon. Az Európai Parlament mindig is támogatta ezt a javaslatot, és én szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy megköszönjem a parlamentnek az elkötelezettségét és az együttműködést. Vannak új számok is az Euróbarométer részéről a diszkriminációval kapcsolatban. Ezek két év, két nap múlva fognak meg, ezeket két nap múlva kapjuk meg. Ez arra is vonatkozik, hogy milyen a percepció és az attitűd a diszkriminációval kapcsolatban. A megjelenlévő számok alapján 53%-a az európai állampolgároknak azt mondja, hogy országukban a diszkrimináció sajnos a szexuális orientációra nézve főként nagyon elterjedt. A romákkal kapcsolatos diszkrimináció 61%-os arányt mutat. 61% az európai megkérdezetteknek azt válaszolta, hogy a romákat diszkriminálják országukban. A, az interszexuális vagy leszbikus személyekkel kapcsolatban szintén nagyon erős a diszkrimináció. Tehát egyértelműen bizonyítjuk azt, hogy nagyon elterjedt a diszkrimináció, és ez rendkívül negatív nem csak az érintett csoportokra és személyekre nézve, hanem az társadalom egészében. 2018-ban egy jelentés bemutatta azt, hogy GDP arányosan és adóbevételek szempontjából is megmutatkozik a diszkrimináció hatása. Például a fai alapon való megkülönböztetés akár 8 milliárd eurós gazdasági hiányt is generált. Ezért az Európai Bizottság 2008 óta megpróbálja elfogadtatni ezt a horizontális egyelő bánásmód irányelvet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanácssal együtt a politikai blokkoló pontokat feloldjuk, és hogy elkezdjük a végső munkálatokat a technikai kérdésekkel kapcsolatban. A szociális ügyek tanácsán csütörtökön politikai vita fog megvalósulni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és ahogyan tudjuk, ez a fájl ez egyhangú döntést igényel. De meg kell próbálnunk. És minden előfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a kérdéseket minél hamarabb megoldjunk, az implementáció területén is, már csak azért is, mert például ratifikáltuk az ENSZ vonatkozó irány, határozatát az európai mozgássérültekre vonatkozó a jogszabályt is elfogadtuk, és a diszkrimináció mentességi irányelv ebből a szempontból is fontos lenne. Éppen ezért a tanács jelenlegi tárgyalásainak hatása rendkívül fontos hatással lesz erre a kérdésre. Az én feladatom az, hogy a tanácsot buzdítsam, minél hamarabb lépjünk előre, és minél hamarabb jussunk megállapodásra. Köszönöm szépen. Köszönöm, Vas Mária. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy nagyon örülök annak, hogy a finn elnökség és az európai kinevezett biztos Dáli asszony is nagyon elkötelezettek az, ember, az elmúlt hetek során, és olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek arra vonatkoznak, hogy ezt a fájlt szeretnék előre mozdítani. Nagyon fontos az, hogy a tanács és a bizottság is érti azt, hogy előrelépésre van szükség úti tervre van szükség, nem csak azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósítsuk ezt meg, hanem hogy a diszkrimináció minden formáját megszüntessük. Mert sajnos a jogalkotásban is vannak joghézagok, és ezért nagyon sok személy szenved a kora, a szexuális orientációja, vagy már vagy faji diszkriminációja miatt. Nagyon sok ország progresszív jogszabályokat fogadott el, és polgárait ilyen módon védi, úgyhogy az európai vonatkozó jogszabályok nagyon lemaradtak ezen a területen. Nem folytathatjuk azt, hogy az emberi jogok területén állandóan csak beszéljünk arról, hogy mennyire vezető szerepet töltünk be, és ugyanakkor ez, a, ezen a területen nem vagyunk képesek megállapodni. A diszkrimináció rendkívül fontos emberi jog, és gyakorlatilag az összes vonatkozó ENSZ határozatban is szerepel. A nemzetközi emberi jogi testületek is beszélnek arról, hogy meg kell változtatnunk ezt a gyakorlatot. Világos üzenetet kell küldenünk, az emberi jogokról nem lehet tárgyalni, és azt hiszem, hogy a legjobb az, hogyha itthon kezdjük meg a munkát. Köszönöm szépen. Szilvi Guillaume következik. Köszönöm szépen, elnök úr. 2009 márciusában, vagyis több mint tíz évvel ezelőtt a LIBE szakbizottságban megszavaztunk egy irányelv tervezetet a vallási kor alapján, vagy nem identitás alapján való megkülönböztetés tilalmáról, de azóta sem mozdult semmi előre. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen progresszív tervezet hamar konszenzust talál a tanácsban, naivitás lenne ez a tagállamoknak nem sikerült megállapodni egymással, és mindenféle költségek ürügye mögé bújva nem adták áldásukat rá a diszkrimináció csökkent, egyes csoportok elleni támadások visszaszorultak, jobb az ő helyzetük, vagy a fogyatékkal élők ugyanúgy részt vehetnek a munkában, a közlekedésben, a lakhatásban? Természetesen nem. És ezek a gátló tényezők rombolják az Európai Unió szavahihetőségét, hiszen a demokrácia komoly problémáiról van szó, amivel foglalkozni kell. Az Európai Uniónak védenie kell a diszkrimináció áldozatait, ki kell lábalni ebből a mocsárból. És az új bizottság, illetve a finn elnökség is sokat tehet ezért. Köszönöm. Köszönöm. Fagaza Urtundua asszony következik. Nagyon szépen köszönöm. Az irányelv továbbra is az asztalon van, most már nagyjából tíz éve, éppen ezért szeretnénk Jurova biztost támogatni a munkájában. A diszkriminációmentesség gyakorlatilag az összes nemzetközi szerződésben szerepel, és az Európai Unió szerződésének kettes cikkében is. Nem szabad, hogy az emberi méltóságot tegyük kockára. Vannak olyan diszkriminációk, amelyek világosan láthatók, hogy hogy valósulnak meg, de vannak más olyan diszkriminációk is, amelyek sokkal kevésbé ismertek. Ismerünk olyan fanatikusokat, akik gyűlöletbeszéddel akarják megakadályozni másoknak az életét, és a lelkiismereti szabadság, amely a demokrácia egyik alappillére, például Katalóniában nagyon nehéz helyzetben van. Gyakorlatilag hosszú évek óta a gyerekek nem tanulhatnak a saját anyanyelvükön. Úgy, ahogyan ez egyébként az UNESCO alapokmányában is szerepel. Egy tíz éves kislány idén egy olyan zászlót rajzolt, amely nem a spanyol nemzeti zászló volt, és ezért őt zaklatás érte, és bizony ez egy ideológiai fóbia jellegű diszkrimináció. Úgyhogy a fanatizmus az egy diszkrimináció, és nem engedhetjük meg azt, hogy fanatikusok vagy fundamentalisták bárhol Európában megvessék a lábukat, úgyhogy ezt az irányelvet mindenképpen elő kell mozdítani, és mi ebben támogatni fogjuk Önt. Köszönöm szépen! képviselő. Friends. Kedves barátaim, Szállam alaikum. Vannak idők, amikor a politikusok nagy bátorságról tesznek tanúbizonyságot, és olyan döntéseket hoznak, amelyekkel igencsak megkénlódnak. Kedves képviselőtársak, a horizontális esélyegyelőségi irányelv nem ilyen terület egyszerű a dolog pedig. A közvélemény előbbre tart, frusztrálja őket a politikusok hozzáállása. Nagyon sürgős lenne, hogy jobban szabályozzuk a diszkrimináció tilalmát. Nem fogadhatjuk el, hogyha valaki a munkahelyéről kilép, akkor már nem védik a diszkrimináció ellenes európai szabályok. Lampedusától az északi sarkig, Portugál tengerparttól a Fekete-tengerig, a tisztességes bánásmód egyformán megillet mindenkit. 11 éve várunk a tanácsra, 11 éve parkoltatja az ügyet a tanács. Az egyhangúság a tanácsban az európaiakat másodosztályú állampolgárrá teszi. Ezért azt kérem, hogy a tanács aktiválja a 48-as cikk 7. bekezdése szerinti passarel záradékot, és minősített többséggel hozzanak döntést ezen a téren. Legyen következetes az Európai Unió, az emberi méltóság, az egyenlőség, az esélyegyenlőség, az emberi jogok betartása terén. Köszönöm, Nikolaus Fest következik. Igen, köszönöm, elnök úr. Az Euróbarométer 2015-ös felmérése szerint az állampolgárok 21%-a nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt 12 hónapban diszkrimináció érte. Egy harmada az embereknek a koruk miatt, azért, mert 30 év alattiak vagy 45 év felettiek voltak számomra újdonság volt, hogy két százalék a szexuális orientációja, mert egy százalék a transzneműsége miatt diszkriminálva érzi magát. Természetesen van itt egy kétszázalékos hiba határ, és 2015-ben tehát erről beszéltek, de etnikai és vallási diszkriminációról is beszámolnak az emberek, időnként a, az elbocsátási szabályok is diszkriminatívak. A migrációs politika is figyelembe vendő azonban Berlinben Tudjuk, hogy a keresztények és a homoszexuálisok nem tudnak albérlethez jutni. A multikulturális társadalomnak ugyanis megvannak a határai, hogyha lehetővé tesszük a migrációt, akkor ez következik be. Most pedig Björk asszony következik. Köszönöm szépen. Európában, ahol a szélső jobb oldal a saját álláspontjait hangoztatja, nekünk fel kell lépni a az idegen gyűlölettel, a rasszizmussal, a nők elleni fenyegetéssel szemben a, az Európai Parlamentben, a bizottságnál, a tanácsnál mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a diszkriminációt felszámoljuk. Fel kell lépni azok ellen, akik ki akarnak rekeszteni, akik molesztálnak, akik eh, diszkriminálnak. Nagyon fontos lenne ez a horizontális irányelv, akkor is, hogyha eh, nem old meg minden problémát a eh, az egyenlőség nem fog egyik napról a másikra létrejönni, de nagyon sok területen van tennivalónk. Több mint tíz éve várunk már. Hiába hangoztatjuk, utat kell váltani. Köszönöm, Frau, Laura Ferrara asszony következő. Köszönöm szépen. A diszkriminációmentességi mentességi elv az Európai Unióban nagyon sok helyen szerepel a szerződésekben is. Ennek ellenére több mint tíz éve képtelen vagyunk egy horizontális irányelvet elfogadtatni, amely a munkahelyen kívüli diszkriminációkat megszüntetné, akár a vallási, akár a fogyatékosságú, a szexuális orientáció, vagy a kor alapján való a megkülönböztetésre gondolok, akár